természetesen giulio regeni esete. elsőként a szerzőknek fogok szót adni az első a sorban lochbihler képviselő asszony. Köszönöm szépen. Az emberi jog helyzete Egyiptomban rossz és egyre romlik. Az egyiptomi hatóságok elnyomják az alapjogokat, betiltják gyakorlatilag a tüntetéseket, az emberi aktivistákat zaklatják, a civil szervezeteket bezárással fenyegetik. Bárki, akit Egyiptomban letartóztatnak, az bizony nagy bajban van. Önkényesen hetekig tartják fogva az embereket, mindenféle kapcsolat nélkül a külvilággal. A civil szervezetek nagyon sok úgynevezett eltűnt személyt tartanak nyilván, olyan egyiptomiak, akik meghaltak valószínűleg a fogatartás alatt. A kínzás teljesen elterjedt, a, a körülmények borzasztóak a börtönökben. A, civil, szinte sosem ö, ö, ítézik bíróság elé az elkövetőket. Néhány héttel ezelőtt találták meg egy olasz kutató holtestét, Giulio ö, ö, Regéni holtestét. Két aktivistákkal, újságírókkal, diplomatákkal beszélgetve a halálával kapcsolatban felmerült más nagyon sok emberi jogsértés incidens az országban. Sokan utaltak arra, hogy a biztonsági erők ö, fegyveresei, alkalmazottai a felelősek. Az EU világos üzeneteket kell küldjön Egyiptomnak. Az alapjogok eltiprását nem, ö, nem, ezek nem vezetnek ö, jól működő demokratikus Egyiptomhoz, jól érthessen. Javítani kell az ország helyzetén, az EU tagállamok nem nézhetik né szótlanul azt, ami történik ebben az országban. Köszönöm képviselő asszony, Belder képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rettenetes halála ez olasz kutatónak, regéninek potenciálisan aláshatja az EU és Egyiptom viszonyrendszerét, nagy hatással lehet arra. Lényegi követelés az, hogy vizsgálják ki az esetet. És egy, mindenképpen meg kell várni a független vizsgálat eredményét, és követelnünk kell ezt. Helyre kell állítani a demokrácia helyzetét el kell törölni a blaszfémia, az istenkáromlás jogszabályát is büntető törvénykönyvből, mert ez a jogszabály ö, sérti az emberi jogokat, és az EU Egyiptommal kapcsolatos politikájában az egyiptomi muzulmánok és keresztények jogait is tisztelben kell tartsa, az hiszi elnököt fel kell hívni ennek a fontosságára köszönöm képviselő úr! corrao képviselő úr következik. signora presidente giulio regeni era un ragazzo. köszönöm szépen elnök asszony! giulio regeni, egy eh, európai állampolgár volt aki szeretett volna egy jobb társadalom, eh, szabad, együtt társadalom eh, felépítésében segíteni a kutatásai során olyan dolgokról beszélt, amelyek kényelmetlenek az egyiptomi társadalom számára, amit általában hagyományosan szőnyeg alá söpörnek, erről akartak, elől akart ő beszélni, és ezért megkínozták és meggyilkolták még mindig tisztázatlan körülmények között. A testvérünk, a fiunk is lehetne ez a személy. Az Európai Uniónak el kell fogadnia, hogy annak ellenére, hogy nagyon szoros kapcsolatai vannak Egyiptommal, egyértelmű és határozott pozíciót kell elfogadnia eh, az esettel kapcsolatban, és nem szabad eh, semmilyen kétséget hagyni afelől, hogy milyen érdekek és milyen, eh, milyen érdekek eh, miatt gyilkolták meg ezt a személyt. Eh, következő hozzászólónk Borgézió képviselő úr. Mr. Borgézió. Grazie Presidente, certo verità e anche giustizia per Giulio Regeni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igazságot kell szolgáltatni Giulio Regini számára. Az AFET szakbizottságban ezt akartam kérni, azonban sajnos ezt megakadályozták, és Mogherini asszony egy szóval sem említette ezt az esetet. Nem írtuk alá ezt az állásfoglalást, mert gyengének érezzük. Pusztán az egyiptomi kormány vádolásáról van szó, ebben az esetben nagyon is kritikus a helyzet. Korábban semmilyen kritikát nem kapott ez az ország, demokratának neveztük őket, nem követelt ők a szólásszabadságot, és így tovább. Szerintem mindannyian, mindannyian belefáradtunk már abba, hogy, hogy alternatív módon próbáljuk megvédeni az emberi jogokat, és látjuk, hogy mi történt Giulio Reginivel, és természetesen ez egy nagyon-nagyon kényes téma. paní předsedající. Vážený pane komis... Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr. Giulio Regeni esete mindenképpen olyanként kell értékelnünk, ami egy megismertehetetlen és rettenetes esemény felveti a kérdésövőn állampolgáraink biztonságban vannak -e Egyiptomban, egy olyan országban, amelyel együttműködünk, és amely stratégiai partnerként szerepel, a mi oldalunkon levő államként. Úgyhogy az ilyen esetek, amelyek az egyiptomi fejleményekkel kapcsolatosak, megrázóak, és el kell gondolkoztassanak bennünket stratégiai keretek között is. Az első alkalom, hogy Egyiptom megengedte, hogy olasz külföldi vizsgálók nyomozhassanak, ami jó lépés a megfelelő irányba, de nem elég. Ezért a néppárt nevében szeretném felhívni az egyiptomi hatóságokat, hogy megtegyenek meg mindent, és még egyszer mondom, minden lehetséges, hogy minden EU állampolgár biztonságát garantálják az országban, független attól, hogy milyen vallási vagy politikai nézeteket vallanak. Ki kell vizsgálni ezt a súlyos bűncselekményt. Köszönöm képviselő úr. Sáke képviselő asszony következik másfél percben. Tessék. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Ismét egy okos olasz diák életét veszítette, és láttuk, hogy milyen kínzás történt, hogy hogyan megkínozták, és mi történt vele. Azt hiszem, hogy határozottan fel kell lépni az összes erőszakos eltűnés ellen Egyiptomban. 1700 ilyen eset volt 2015-ben a civil szervezetek szerint. A biztonsági szolgálatok is részt vettek ebben a kínzásban a hatóságokat föl kell hívni arra, hogy működjenek együtt a nemzetközi szervezetekkel, független vizsgálatra van szükség. Sajnos legtöbb esetben nem ezt találjuk, büntetlenség uralkodik, büntetlenség honol az igazságszolgáltatás helyett. Nagyon is aggódom a kormány kampánya ellen, hiszen fogva tartják és bebörtönzik az újságírókat. Több mint 20 ezer embert a börtönbe vetettek 2013 óta, és ez az egyiptomi hatóságok statisztikája. Eljött az idő, hogy az Európai Unió felemelje a hangját, és legalábbis ne exportálja azon technológiai rendszereket, amelyekkel az emberi jogokat meg lehet sérteni. Illúzió azt gondolni, hogy Egyiptom erős partner a terrorizmus elleni harcban, hogyha az egyiptomi jogát nem tartják tiszteletbe. Nem tudom, hogy a közelmúlt tanulságai miért nem irányítják az Európai Uniós politikát. A 2011-es felkelések eseményei még mindig itt élnek az emlékezetünkben. Maltese képviselő úr következik. Köszönöm szépen. Öt hét telt el azóta, hogy sor került erre a tragikus halálesetre. Különböző verziókat hallottunk. Egyértelműnek tűnik azonban, hogy politikai gyilkosságra került sor Sisi rezsim felbújtására. Ezzel az, ez alatt az idő alatt az országom az országom nem ítélte el ezt a borzasztó cselekedetet, hiszen nagyon szoros kapcsolataink vannak az országgal, ráadásul a közös harcunk a terrorizmus ellen és egy groteszkok erre. Most tűnik, hogy az Európai Parlament helyreállítja a méltóságot, de ez nem elegendő az egyiptomi rezsimet és Erdogan törökországi rezsimjét se felejtsük el. A tőlünk érkező forrásokat használják arra fel, hogy elnyomják a saját embereiket, harcolunk el ez ellen, és sajnos rejelnek a terrorizmus mellett. Grazie, Presidente Köszönöm asszony! Az Európai Parlament nem csak hogy elítéli Giulio Regini kínzását és meggyilkolását, hanem azt kéri, hogy az olasz hatóságok minden hasznos információhoz és dokumentumhoz hozzáférjenek annak érdekében, hogy az egyiptomi hatóságokkal karöltve gyors és pártatlan vizsgálatot végezzenek, és eljussanak az igazsághoz. Egyiptomnak véget kell vetnie az erőszakos eltüntetéseknek, a 2013-as törvényt a békés ellenállás megtorlására használják. A börtönbe vetettek szólásszabadsága illetve vélemény, nyilvános, vélemény nyilvános, nyilvánítási szabadsága is sérül. Hán biztos úr, Egyiptom kétségtelen, hogy nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, azonban ezt nem valósíthatjuk meg bármi áron. Nagyon fontos, hogy ne hunjunk szemet Az előtt ami történt. Úr, eh, látom Kán képviselő urat, hogy jelentkezett hozzászólásra. Nem fogok szót adni önnek nem adok szót mert rajta van a listán és szeretném ha időben el tudnánk kezdeni a e, szavazást is úgyhogy kérem majd akkor mondja el a véleményét. ezzel végére értünk a szerzői hozzászólásoknak most a képviselőcsoportoknak a véleményét fogjuk meghallgatni elsőként polk képviselő úr következik. je třeba připustit. köszönöm szépen elnök asszony! be kell látnunk, hogy Egyiptom nincs könnyű helyzetben mostanság. Ám ez nem igazolhatja a hatóságok olyan lépéseit, amelyek alapjogokat sértenek. Giulino Regeni esette erre hívja fel a figyelmet. Egy elmondhatatlanul tragikus eset, ám még talán ennél súlyosabb az, hogy intézményesített gyakorlattá vált az, ami ide vezetett. Az állami hatóságok a kényelmetlen személyektől úgy szabadulnak meg, ami semmiképp sem fogadható semmiféle modern társadalomban. Egyiptom milyen modern társadalom, modern ország akar lenni, úgy tűnik a 2014-es alkotmányból is, ám a gyakorlat nem fele meg ennek. Az alkotmány betűje és a gyakorlat ö, távol állnak egymástól. Elviselhetetlen ez az ellentmondás, kezelni kell. Több százezer ember tűnt több ezer ember tűnt el az egyiptom biztonsági erők kezén, kezei között. Fel kell lépnünk, fel kell mennünk a hangunkat. Köszönöm képviselő úr, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében, de mondta képviselő asszony következik. Tessék képviselő asszony. Presidente, onorevoli colleghi. Oggi... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma egy olyan állásfoglalásról beszélünk, egy emberjogi jogsértést tárgyaló állásfoglalásról, amely Egyiptomban történt, és különös tekintettel Giulio Regini esetéről beszélünk. Egy fiatal kutatóról van szó, aki olasz állampolgár az egész élete még gyakorlatilag előtte lett volna, folytatni szerette volna a kutatásait és sajnálatos módon őt megkínozták, és aztán meggyilkolták. Az egyiptomi hatóságok visszaadták a holttestét, de az igazságot még nem. Azt gondolom, hogy ez a stratégiákat figyelembe vevő kitekert nyelvezet vezet oda, hogy nem tudjuk az igazságot megtalálni. Pedig ezzel tartozunk a családjának, a barátainak, születési helyének, falujának azoknak, akik hisznek a szabadságban. Igen, és magunknak is. Buchner képviselő úr következik egy percben. Vielen Dank für das Wort. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberi jogok és a jogállamiság az Európai Unió központi értéke. A kereskedelmi stratégia a cselekvésünk stratégiájához tartozik, és a kereskedelmi stratégiához is tartozik, hogy a kereskedelmi partnereinktől elvárjuk ezt, ezeknek tiszteletben tartását. Sajnos most már azonban be kell vallanunk, be kell látnunk azt, hogy a közel-keleten szinte mindenütt lámbal tiporják az emberi jogokat. Egyiptom különleges helyzetben van. Az elmúlt években drámaian romlott a helyzet. A kormány minden valószínűség szerint meg akar tiltani minden politikai aktivitást, még azt is, amilyet kormány támogatja. Ezért ez az állásfoglalás, amit ma remélhetőleg el fogunk fogadni, a legjobb időpontban van az asztalunkon, és azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a kereskedelmi korlátozásokat valóban valósítsák meg. Köszönöm én is képviselő úrnak. Castaldo képviselő úrnak adok szót. Képviselő úrnak egy perc áll rendelkezésére, tessék signor presidente oggi siamo qui per condannare un omicidio. ma azért gyűltünk össze hogy elutastsuk ezt a szörnyűséges bűncselekményt. elfogadhatatlan az hogy egyszerűen kiiktatnak embereket gonosz manőverekkel megpróbálják elfedni a kínzást és az értelmetlen gyilkolást. Ez belső küzdelemnek tűnik különböző hatalmi erők között nagyon fontos, hogy fényt vessünk a bűncselekmény részleteire, felderítsük az igazságot. Helyre kell állítani a szólás és gyülekezés szabadságát Egyiptomban, hiszen a szélsőségességet és a terrorizmust nem lehet állami terrorral ö, lenyomni. Nem lehet szemet hunyni, nem lehet bármi áron csendben maradni nem elég megemlékezni a haláláról, lépnünk kell, a tettek mezeire kell lépnünk, igazságra van szükség, jogszolgáltatásra. Köszönjük következő hozzászólónk, López képviselő úr, egy percben. El kell ítéljük Giulio halálát, és emlékeztetnünk kell magunkat arra, és mindenkit arra, hogy úgy halt meg, ahogy nagyon sokan mások is Egyiptomban aktivistaként. Az elmúlt öt évben számtalan eset fordult elő, rengeteg halál. A jövőben az áldozatok, már csak az áldozatok iránti tiszteletből is ki kell vizsgálni ezeket az eseteket. A nemzetközi viszonyokat, a államok közi viszony csak a bizalomra lehet építeni. Giulio esete sajnos nem elszigetelt eset, hosszú listája az aktivistáknak, politikusoknak, jogászoknak, újságíróknak, akiket első, le, lecsuktak, megkínoztak, adott esetben meg is öltek az elmúlt években Egyiptomban. Mi kell felemeljük a hangunkat, kimondva, hogy halála nem lehet hiába való, ez kell ösztönözni és bátorítson bennünket a fellépésre, harcolva. A terrorizmus elleni harc nem jelenti azt, hogy szemünket becsukjuk ilyen esetek előtt. Egyiptom stratégiai partner kell legyen, de az emberi jogokat tiszteletben kell tartsa. Erre fel kell hívnunk hatóság figyelmét. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelműen elítélem uh, Giulio Regini uh, meggyilkolását, és együttérzésemet fejezem ki az áldozat családjával. Egy független kivizsgálásra van szükség. Sajnos azonban a kiérőszakolt eltűnések sorába illeszkedik ez az eset is. Több száz ilyen esetre került sor, nem csak Giulio Regini, hanem minden más személy, eltűnt személy esetében igazságszolgáltatást követelünk. Az igazságszolgáltatásnak azonban nem sikerült ezt teljesíteni. Az embereket, egyes állampolgárokat halára kínoztak. Az egyiptomi hatóságoknak azonnal eh, el kell ítélniük eh, ezt az elnyomó eh, jogot és az elnyomó jogszabályokat, és a állam biztonságára hivatkozva használják ezt ki. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy az egyiptomi hatóságok fenntartsák a békét és a stabilitást Egyiptomban. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Most pedig a rövid lista után áttérünk a hosszú kezdi listára és sajnálom de nem tudok mindenkinek szót adni túlságosan rövid az időnk. elsőként tajani képviselő úrnak adok szót. mr tajani you have the floor. un interlocutore importante dell'unione europea. egyiptom fontos partnerünk az európai unió számára, és a mediterrán térségben fontos stabilitási aktu, tény, aktor, szereplő. Azonban nem adhatjuk fel az, érveink, az elveinket, a demokratikus elveinket a kereskedelem oltárán, nem áldozhatjuk ezeket fel. A párbeszéd során arra is oda ki kell térni, hogy az egyének jogai tiszteletben kell tartani az egyiptomi hatóságoknak és az Európai Unió feladata az egyének jogait megvédeni, az emberi jogokat megvédeni, akár határainkon túl is. És jó lenne, hogyha a főképviselő egyértelműen lépne föl ezzel kapcsolatban. Jó lett volna, hogyha eljött volna ide erre a vitára, jó lett volna, hogyha eljött volna a Líbiában meggyilkolt két olasz állampolgár vitájával kapcsolatban, illetve az indiai esettel kapcsolatban. Köszönöm képviselő úr, látja milyen örömmel nyugtázták a beszédét, köszönjük mi is. Caputo képviselő úr következik. Grazie Presidente. L'Europa deve essere al fianco dell'Italia. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Európának Olaszország mellé kell állnia, és fényt kell vetni a bűncselekmény körülményeire. Az olasz külügyminiszter is erre hívta fel a figyelmet, nem szabad elfogadni az egyiptomi kormány eltusoló eszközeit. Józanul kell lépnünk, józanul kell cselekednünk, és valóban fényt kell deríteni a fiatal kutató halálának körülményeire, amely más halálesetekre is fényt vet majd. Egyiptom nagyon fontos partnerünk, azonban az emberi jogi kérdéseket, a szólás és gyülekezés szabadságát nem szabad félreseperni. Fontos, hogy földerüljön, kiderüljön az igazság, ezzel tartozunk neki, és az emberi méltóságnak is. Képviselő, Máriász képviselő úr következik. Köszönöm szépen. Ami az emberi jogi jogsértéseket illeti Egyiptomban, ez nagy aggodalomot, aggodalomra ad okot. Giulio Reginiről van szó, egy Európai Uniós állampolgárra. Ez az utolsó csepp a pohárba, és Egyértelműen elítéljük ezt a szörnyűséges tettet, és együttérzésünkről biztosítjuk családját, hozzátartozóit, illetve olasz kollégáinkat is. Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió határozott üzenetet küldjön Egyiptomnak. Egyiptomnak tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, emellett az is elengedhetetlen, hogy az egyiptomi vezetők belássák, hogy az emberek elnyomása, az emberi és a szabadságjogok elnyomása, ez a dzsihadisták malmára hajtja a vizet, akik mindent meg fognak bosszulni. Az Európai Uniónak hat, a lehető leghatározottabban kell elítélnie Giulio Regeni meggyilkolását. Telicska képviselő úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én is eh, együtt eh, érzek a családdal, Giulio Regini családjával és honfitársaival. Független vizsgálatra van szükség feltételek nélkül, azonban ez csak egyetlen eset, több ezer, több százezer eset között. Nagyon is aggódom. Tegnap beszéltünk a Törökország partnerségi kapcsolatainak fontosságáról, Erdogán tetteiről, aztán a vízum liberalizációról, a csatlakozási fejezetek megnyitásáról. Kazasztánnal akkor írtunk elő, akkor írtunk alá megállapodást, amikor tisztában voltunk azzal, hogy milyen rezsim honol. Ugyanez a helyzet Egyiptomban. Tisztelt biztos úr, végre mondja el, hogy hogyan kell egyiptomi kapcsolatainkat kialakítani, hogy megfelelő jövő irányába tereljük ezt az országot couso képviselő úr következik. señora presidenta hace diez años las mujeres sin. köszönöm elnök asszony. tíz évvel ezelőtt női szakszervezeti aktivisták tüntettek szabadságot és társadalmi igazságoságot követelve. Mubarakot akkor az EU és Amerika is támogatta. Sajnálatos módon azonban azóta sem javult a helyzete, a nőknek sem, meg másoknak sem Egyiptomban. Az elnyomás fokozódott. Az európai tagállamok továbbra is eladnak fegyvereket a rezsimnek, több, több ezer halálos ítéletet mondtak ki, a demokratikus szakszervezetek ellen harcol az állam. Giulio Regeni ezt a helyzetet vizsgálta, ezért kínozták meg és ölték meg a gyalázatos módon. Az Európai Unió nem tűrheti ezt az, ezt a bűncselekményt. Kétlem azonban, hogy az Európai Unió igazi lépéseket tesz majd. Reméljük nem így lesz, képviselő úr. Következő hozzászólónk Buonanno képviselő úr. Sí, signor Presidente, io in questo caso per una vicenda... Köszönöm szépen, elnök asszony rendkívül komoly eh, ügyről van szó. Hangsúlyozni szeretném, hogyha Európa, az európai Unió valóban egységes lenne, akkor egyszerűen megfogalmazhatna azt az üzenetet Egyiptom felé, hogy vagy megmondjátok, mi történt, mi volt az igaz, mi az igazság, vagy pedig visszatartunk minden gazdasági segítséget és diplomáciai kapcsolatot. Ez világosá tenni Egyiptom számára, hogy nem lehet így játszadozni ezzel az ügyel Regini családjával. Az egész kontinens várja a választ az egyiptomi kormánytól, amely továbbra is saját magával bocsátkozik ellentmondásokba. Hozzászólunk Csikkó képviselő úr. Grazie Presidente. È evidente che c'è in gioco... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy mi forog kockán Európa hitelessége. illetve az, hogy eljussunk az igazsághoz egy megfelelő vizsgálat keretében. Ez azt jelenti, hogy a szavakat tettekké kell változtatni, átláthatóságra van szükség, föl kell deríteni Giulio Regini tragikus halálának körülményeit. Ő egy számára ismeretlen vagy más rendszert próbált fel, felderíteni. Nagyon fontos tehát, hogy ebbe az irányba lépjünk, és az olasz kormány és ennek keretében járjon el, esetleg a kereskedelmi kapcsolatokat is felfüggesse addig, amíg nem derül fény az igazságra. Szólását Howitt képviselő úr következik. Thank you very much. As a British member of the European Parliament, I express Brit képviselőként ki kell fejezzem a súlyos aggályomat minden áldozattal kapcsolatban, közöttük Julius, Giulio Regeni sorsával kapcsolatban. Han urat és az Európai Bizottságot azt kérjük, hogy az európai megfigyelési eszközök exportját fejezzük be Egyiptomba, a, és ez nemzetközi jelentések is felhívják a figyelmet arra, hogy a hacking team Németországban és Olaszországban feltárt eseteket, amelyek arra utalnak, hogy felhasználnak ilyen eszközöket. A hírszerzési infrastruktúrában is jelentős pénzeket kap Egyiptom a tömeges megfigyelés eszközeire. Azt hiszem az európai vállalatok, amelyek részt vesznek ezekben az exporttevékenységben, megsértik az ENSZ elveit és a saját elveinket is, ezért európai lépésekre van szükség, hogy illegálisnak tekintsük ezeket az exportokat. Köszönöm. Sógor Csaba képviselő úr következik. Giulio Regeni tragikus és brutális halálának körülményeit független és pártatlan vizsgálatnak kell felderítenie, bár számomra sajnos kétséges, hogy valaha is kiderül-e a teljes igazság az mindenesetre egyértelműnek tűnik hogy a fiatalember nem egy egyszerű bűntény áldozata lett hanem halálához köze volt politikai nézeteinek és ezzel kapcsolatos tevékenységének ez pedig elfogadhatatlan még akkor is ha egy olyan országban történt amelynek társadalmi viszonyai és biztonsági helyzete a forradalom után öt évvel is zavaros sőt talán zavarosabb mint a forradalom előtt nem hagyhatjuk szó nélkül hogy uniós állampolgárok büntetlenül ilyen sorsra jussanak európának szolidárisnak kell lennie olaszországgal és mindent meg kell tennünk hogy ez az eset soha ne ismétlődhessen meg. köszönöm. köszönöm én is képviselő úr hozzászólását. utolsóként a sorban benifei képviselő úrnak adok szót. Grazie, Presidente. Verità e Köszönöm szépen, tisztelt elnök Igazságot kell szolgáltatni Giulio Regini számára. Ez feladatunk, az európai intézmények feladata. Meg kell győződnünk arról, hogy egyetlen európai gazdasági erő sem vesz részt a felügyeletben, a kínzásban, a börtönbevetési gyakorlatban, amelynek tanúi vagyunk Egyiptomban. Az emberi jogok folyamatosan sérülnek, a közös állásfoglalásunk pontosan ez ellen emeli fel a hangot. Emlékeztet ez a feladatunkra. Harcolnunk kell minden erőnkkel a jelenlegi helyzet ellen, kötelezettségvállalással. Egy olyan ember, mint Giulio Regini el kell, hogy gondolkodtasson, különösen a fiatalabb generációkat, akik a politikusként működnek, akik a világot meg akarják változtatni, mert szerintem Giulio maga a kutatásai révén változást akart eszközölni, és nem engedhetjük meg, hogy így az életével kellett, hogy fizessen. Úr, hogy mindenki ugyanúgy vélekedett ebbe a kérdésben. Öné a viszontválasz lehetősége, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ugyanaz, ugyanazon a véleményen vagyunk, és mindannyian, mindannyiunkat sokkolt ez a hír, amikor egy február eh, harmadikán megtalálták a holttestét eh, Regininek, aki január 25-én eh, tűnt el. Ez egy fiatal kutató volt, az ő megkínzása és meggyilkolása hatalmas tragédia, nem csak a családjának és a hozzátartozóinak, hanem az egész Európai Uniónak, az közösségnek. Azt hiszem, ezt mindenki kifejezésre juttatta. Mogherini asszony kétszer is felvetette ezt az tragikus esetet a Zsukri egyiptomi külügyminiszterrel, és követelte a független nyomozást szoros együttműködésben a e, hatóságokkal, e, amely egyértelműen fényt vett az eset e, körülményeire, és az, és az elkövetők elítéléséhez vezet. Az ISZ-ek való kapcsolat is felmerült, és ezt is felvetette a főképviselő. A főképviselő és a külügyi szolgálat szorosan, sorosan figyelemmel kíséri ezt a az ügyet együttműködve az olasz hatóságokkal. Az emberi jogok támogatása minden esetben nagyon fontos, ebbe Egyiptom is fele tartozik. Egy másik fontos e, példa, példát hadd említsek, a Nadim központ bezárásával kapcsolatban felemeltük a hangunkat. Itt is megkínzott áldozatokról volt szó az emberi jogok, a jogállamiság és az Európai Unió külügyi fellépésének irányadó elvei elenged, ezeknek tiszteletben tartása elengedhetetlen. Ami 2010 óta a társadalási egyezmény felfüggesztés alatt van, az emberi jogokat ugyanis meg kell erősíteni. Tavaly novemberben Kajróban újra elkezdtük a politikai és, emberi jogi párbeszédet Egyiptomban. Öt éve először került sor egy ilyen ülésre a biztos, és az egyip, biztos szoros kapcsolatokat tart fent az egyiptomi emberi jogi jogvédő szervezetekkel és NGO-kkal Mogherini asszony, amikor négy hónapja Kajróba látogatott, ezt is méltatta. Most együttműködünk az Európai Uniós tagállamokkal az egyiptomi emberjogi helyzetről egy nyilatkozatot szeretnénk készíteni, amelyet március 15-én a Genfi ENSZ ülésen adnánk közzé az országot az elkövetkezendő hónapokban meglátogatni kívánja a főképviselő, és folyamatosan fenntartja a kapcsolatot az emberjogi szervezetekkel. Mindent megteszünk annak érdekében az olasz hatóságokkal együtt, hogy az igazság napvilágra kerüljön, és a felelősöket pedig felelősségre vonják. Együttműködünk ami azért is, hogy megelőzzük az ilyen tragédiákat a jövőben. A 2014-es alkotmányos reformok végrehajtására van szükség a kormányzás és a jogállamiság területén, az emberi jogok területén az egyiptomi nép megérdemli a demokráciát és a stabilitását, stabilitást joga van ehhez. Azt, tegyem, azt hadd tegyem hozzá, hogy az együttműködésünk során az Egyiptommal való munkánk során támogatjuk a civil társadalmi szervezeteket, amelyek ezeket a témákat vetik fel, és amelyek a demokráciáért küzdenek az országban. Politikánknak ez az egyik célja. Köszönöm. Köszönöm biztos úrnak a záró gondolatait. Képviselőtársaim a vita lezárásához nyolc állásfoglalási indítványt kaptam. Ezzel az vitát lezárom. Tájékoztatom önöket, hogy a